Üdvözlöm a kollégákat. Elkezdjük a Költségvetési Ellenőrző Bizottsági munkát. Kissé megfogyatkoztunk, de itt van közöttünk a regionális biztosasszony, Kretú asszony, üdvözlöm őt, korábbi kollégánk, üdvözöljük ebben az új szerepében. Den Tagesordnungspunkt Entlastung, Tagesordnung most a négyes napirendi ponttal kezdjük, a költségvetés mentesítése témával. Egyébként a, a honlapunkon rajta van minden részlet, nincsen semmi külön bejelenteni valóm, és egyből át fogom adni az alelnökünknek a szót, mert ennek a témának ő a felelőse. Yeah, thank you, Mrs. Köszönöm szem Greszla asszony, és köszönöm megköszönni képviselőtársaimnak, hogy ide keveredtek. Nem volt könnyű. Tegnap este már sokan el kellett induljanak, hogy időben idejenek most. Üdvözlöm a asszonyt is. Várjuk a hozzászólását. Mielőtt elkezdenénk az ülést, kérjük a, a számbevőszéket, hogy az éves jelentés vonatkozó fejezetet ismertetsék, és ezt követően az új biztosasszony talán megtartatná beszámolóját. Ám először a, a számbőszék képviselő Balkurat kérem, hogy számoljon be az ottani jelentésről. Kedves elnök úr jelentéstevő asszony, Greszla asszony, biztos asszony, hölgyem és uraim, bizottsági tagok, mint emlékeznek rá. Korábban is én voltam, én élveztem azt a lehetőséget, hogy a kutatás belső politikával foglalkozó fejezet bemutassam. A jelenlegi, a jelenlegi mentesítési jelentésben új, az ötös fejezetért felelős tisztemben örülök annak, hogy bemutathatom ma önöknek a szembevőszék, a regionális politika, közlekedés, energiapolitika területekkel foglalkozó eredményeit, amelyek a bizottság és a tagállamok közötti végrehajtás tárgyai. És 2013 a legnagyobb tételét jelentették az EU költségvetésnek. Ma itt erősebbek vagyunk. És itt a DASZ-ért felelős kollégám is, meg Lazarus, Lazarus az első fejezetért felelős tisztviselő. Lássuk, mi az ötös fejezet legfőbb pontja. 180 művelet megvizsgálása után 19 tagállamban 6,9% a fő hiba százalék. Ez hasonló a 2012-es 6,8%-os vesléshez. A második főzenet, ahogy korábban is, a fő hiba típusok a, az EU és nemzeti közbeszerzési szabályok súlyos megsértése, nem jogosult projektek finanszírozása, nem elszámoltatható költségek elfogadása, és a támogatások szabályának valóan megfelelés. Konkrét példákat is felsorolunk a nem előrelátható körülmények, vagy a szerződés hatájának módosítása a közbeszerés után, vagy hiányzott a KKV meghatározásának való megfelelés a kedvegyményzet részéről. Is ilyen példák. Benne is vannak a jelentésben. Az állami támogatásról szóló részben. Ezen eredményekhez kapcsolódva mondhatom, hogy a, forrás, a hiba források esetében a, figyelme veszi ezeket a, a számbevőszék, amikor megtervezi audit munkáját. A teljesítmény auditok sorában említeném azt a vizsgálatot, amelyet jövő nyár előtt zárunk be a bizot, arról, hogy a bizottság és a tagállamok megfelelő és eredményes cselekvéseket vezetnek be a közvetési szabályoknak való nem megfelelés a kohéziós politika terén felvizsgálatára. Még egy teljesítményvizsgálatot végeztünk arról, hogy a bizottság mennyire hatékonyan lép fel az állami szabályok meg nem, való meg nem, támogatási szabályoknak meg a meg nem felelés kezelésére a kohéziós politikában. Az EU kiadásoknak meg kell felelniük a teljesítményfókusz deklarációknak, amelyet a szakbizottságnak a Kádera elnökön mutatott be. Az audit munkánk a pénzügyi eszközöket is megvizsgálta. Szabályosság és szabályoknak való jogos, jogszerűség és szabályosság szempontjából a végkezdmennyezetek szintjén 2013-ban. Azok a pénzügyi eszközök, amelyek a vállalatoknak vagy európai projekteknek nyújtottak támogatást, hitelek, vagyonberuházások, garanciák formájában. Minde, ezek mindegyikét szabályszerűnek és jogszerűnek találtuk, ám a szembevészék úgy találta, a mintában 5 elemből 4, a, a megterülés rátája alacsony volt. Csak 16 százalék. A 41-es sziknek való, és annak az 1 C A pontja, napoló megfelelés tárgyában az úgy Európai Struktúrális Alapok 2014-es 20-as programidőszaka vonatkozó szabályozása meghatározza, hogy a pénzügyi eszközökhöz való hozzászorulás több szakaszban történhet, de csak akkor, miután az előre meghatározott százalékos hozzárulások már visszatérítések kerültek a végső, meg, meg lekifizetések kerültek a végső kezményzetnek. Aztán még egy üzenet, hogy az ellenőrzési rendszerek a bizottság felügyeletét vizsgálandó, az audit hatóságok felett a tagállamban, ott, ahol több mint 400 IRD, e ERFA kohéziós operatív program folyik. Nos, ezekben a számbevőszik úgy látja, hogy a bizottság a, a jogszerűség és szabályszerűség vizsgálatára a kohéziós kiadások területén megfelelő vizsgálatokat végzett az audit hatóságokkal egyet, az egy, a, a számvőszék négyes számú, kettes számú 2004-es ajánlásában megfogalmazott irányelvek szerint a bizottság együttműködik a nemzeti audithatóságokkal, és javította a munkát, az együttműködést, és ez előfeltétele annak, hogy konzisztensebb szintje valósul meg a belső rendezéseknek az ERFA, ESA és egyéb operatív programok tekintetében minden tagállamot lefedve. 2013-hoz kapcsolatban a bíróság megvizsgálta hogy mennyire ellenőrizte a hibaszázalékok pontosságát, amelyeket az audithatóságok jelentettek. Ezeket az ajánlások, ezeket a verifikációkat, ezek 194 operatív programot fettek le, az gyakorlatilag az összes OP felét a 2007-es 13-as időszakban szemvőszék úgy látja, hogy a bizottság korrekt módon validálta és újra számolta 80%-ra vonatkozóan a hiba százalékokat, ez a 155 a 194 ERFA ESA operatív program tekintetében. A fennmaradó 39 operatív program vonatkozóan úgy láttuk, hogy a bizottság egy magasabb hiba százalékot kéne megállítson, aztán a számőszög úgy látja, hogy a bizottság nem fejtette ki annak magyarázat, hogy miért nem ö, fogalmazott meg fenntartásokat nagyobb pénzügyi hatások tekintetében a 2013-as éves cselekvés jelentésben. Összevet a 2012-vel a regionális és európai szakpolitikák főigazgatósája és több főigazgatása erősítették ellenőrzési munkájukat, ám ezek csak részben válaszolnak azokra a kívásokra, amelyeket a pontatlan információk jelentenek. A, a tagállamok által lejelentette adatok pontoságát tovább kell fokozni. Az elmúlt három év során kiderült, hogy bizonyos adhatóságok jelentésbeli problémákat mutattak, és a jelentések ö, százalékos hiba aránya, jelent, lejelentése nem mindig megbízható, és ugye pénzügyi korrekciók sem mindig pontosak vagy megbízhatóak. Szemvábbikustok úgy látja, hogy a bizottság a validációs és kezdő tevékenysége korlátozott. Lehet csak, amíg az audithatóságoktól nem követelik meg, hogy specifikusabb, konkrétabb információt szolgáltassanak be az auditokról és a műveletekről. A számbevőszék által megvizsgált rendszerek, tehát részben voltak hatékonyak a tranzakciós hiba arányok kezelésében. Végül az utolsó üzenet az éves jelentés, jelentés értékelésről szól. Úgy tűnik, hogy a számbevőszék érvényese szerint a regionális és egyéb politikák jelentései száz, pontosak, és konzisztensek a rendelkezésre információval összevetve, ugyanakkor az előbbi pontoknál, taglatoknál fogva a bizottság alábecsülte a reziduális hiba százalékot, és ez fontos, bár nem egyetlen eleme az esetleges fenntartásoknak. A két másik főigazgatóság kapcsán a több hibát talált, arra vonatkozom, hogy a, szem, hogy a közbeszerzési szabályokat nem mindig tartották be a tenek esetében, meg az energiaprogramok tekintetében. Ugyanakkor e tekintetben nem fogalmazódott meg fenntartás a mobilitási és közlekedési főigazgatóság részéről a, a TEN programokra vonatkozóan. A számvevőszék úgy gondolja, hogy az energetikai főigazgatóság is megfogalmazhatott volna fenntartásokat a közbeszerzések tárgyában, a energetikai programokban. A regionális szakpolitika közlekedés energia tekintetében a szék értékelés szerint 6,9%-os a legvalószínűbb pontos hiba százalék, és a megvizsgált rendszerek részben eredményesnek bizonyultak. A számvevőszék arra is elmutat, hogy materiális hiba százalék is érvényesül. Ezeken alapulva a szemlőszék hat ajánlást fogalmazott meg, melyek újak összevetve a 2012-es ajánlásokkal, és ezt a bizottság is fogadta. Az első két ajánlás az első szintű ellenőrzési témákat érinti a irányítóhatóságok részéről. Ez az első ajánlás szerint a bizottság meg kell követelje a tagállamoktól a menedzsment deklarációk beadását 2014-től, és kifejezett megerősítés az első szintű vizsgálatok eredményességének az új programidőszakra vonatkozóan 2014-től 20-ig kevezetése kerüljön másodszorban. A második ajánlás szerint a bizottság értékelést kell formáljon az első szintű csekekről a 2007-14 tartó az időszakban a 32 per 5-ös pénzügyi szabályozás pont alatt esetleg korrektív intézkedéseket is megfogalmazva és megfelelő cselekvéseket előrányozva például a, a végrehajtandó rendelkezések egyszerűsítése, a kontrollrendszerek javítása és a program teljesítés újratervezése. Következő ajánlás az állami támogatásokra vonatkozik és a pénzügyi eszközökre. Harmadik ajánlás. A bizottság kell, hogy elemezze a nem megfelelési esetek okait az EU állami támogatásoktól való eltérésben. A negyedik ajánlás a bizottság vizsgálja meg, hogy az EU alapok pénzügyi eszközökben való kifizetése miért késett a kedvezményezetek szintjén. Az utolsó ajánlás a számvőszék a rendszereket értékelő jelentéséhez kapcsolódik. a bizottság kalkulációi a rezidális hiba százalékra. Pontosabbak kell legyenek, megbízhatóbb információra kell, hogy támaszkodjanak a pénzügyi korrekciókhoz. Ennek érdekében a bizottság az adathatóságtól azt kell kérjék, hogy tanúsítsák a pontosságot a pénzügyi korrekciók adataira vonatkozóan, az igazoló hatóság részéről minden operatív programra vonatkozóan, amikor erre szükséget látják utolsó ajánlásunk az, hogy a bizottság konzisztens módon tájékoztassa a jelentésében azon okokról a jogalkotót, hogy miért nem vizsgált pénzügyi hatásokkal bíró eseményeket ön helyzetekben, amikor ez a számvevőszék elemzését. Most Ketu asszony szeretném üdvözölni a regionális és költségvetési témák felülését, és kérem, hogy tartsa meg expozéját, és amint befejezte azt, majd az előadót, Kressler asszonyt és a többi kollégát fogunk kérdezni. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves jelentéstevő és kedves európai parlamenti képviselők! illetve számvevőszéki eh, kollégák. Nagyon nagy megtiszteltetésemre szolgál az, hogy itt lehetek most eh, biztosként, először a regionális politikaiért felelős biztosként, és eh, nagy öröm számomra, hogy önökhez beszélhetek. Szeretném Bálkó úrnak megköszönni a kiegyensúlyozott prezentációt. Regionális politikáért felelős biztosként tudom, hogy ezen a politikai területen mennyire fontos a költségvetési ellenőrzés, és természetesen ennek a szakbizottságnak a hatáskörét mindenképpen nagyra értékelem az elszámoltathatóság szempontjából, illetve teljes körű együttműködést szeretnék kialakítani önökkel. A mai találkozónk csak egy első lépés a folyamatos párbeszéd megvalósulása terén, ugyanis a parlament és a bizottság közötti együttműködés, párbeszéd az új bizottság egyik prioritása, de az én véleményem szerint is előfeltétele a közös célok megvalósításának. Ebben az évben, mint ahogyan elmondtuk, már új regionális politikai programozási időszak kezdődik 2014-2020 között, és most tárgyaljuk a magas minőségi programok megvalósulását. Ezzel a, tagállami elszámoltathatóságot szeretnénk javítani, illetve a bizottság felügyeleti szerepét nem csak pénzügyi korrekciós szempontból, amelyel incentíveket, ösztönzést szeretnénk a tagállamoknak adni a hibák időszerű felgöngyörítésében és kiavításában, hanem a 2013-as számvevőszéki jelentés alapján is tehát ezeket az ajánlásokat is meg fogjuk fontolni. Ami az én területemet illeti, a kifizetések nagyon különlegesek, ahogyan Bálkó úr is elmagyarázta, és azt kell, hogy mondjam, hogy engem nagyon aggasztanak az eredmények, és természetesen készen állok arra, hogy az Európai Parlamenttel és a számvevőszékkel közösen megoldásokat találjunk a helyzet javítására. A hiba százalék 5 és 7 százalék között stabilizálódott az elmúlt évek során. Ez alacsonyabb, mint a 2006-2013 közötti időszakra vonatkozólag, de szeretnénk tovább erősíteni ezt a trendet, és szerintünk még most is sokkal magasabb, mint az elfogadható hibaarány. Önök is tudják, hogy a rendeletnek megfelelően a bizottságnak felügyeleti szerepe van, és ezért azonnali lépéseket fogunk tenni akkor, amikor hibákat látunk annak érdekében, hogy az EU-s költségvetést védjük. Körülbelül 100 kockázat alapú elemzést végzünk évente a végfelhasználók irányában is, és együttműködünk a tagállamokkal is, a tagállami költségvetési, illetve számvevőszéki hatóságokkal. Szeretnénk 345-ös hibaszázalék, illetve a 322 audit vélemény megjelenését értékelni. Ezt természetesen értékelnünk kell, és ennek az egész információrendszernek a rendszerét kell megvizsgálnunk. Most gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a 43 audit hatóság több mint 90%-át felügyeli a EU-s költségvetési alapoknak. 181 program esetében 2013-ban fel kellett függesztenünk ezeket a programokat, és 18 esetben formálisan felfüggesztettük a programokat. Szeretnénk a hibákat felgonyolítani, azoknak a forrását megállapítani, ugyanis az audit problémák megoldást kell, hogy találjanak, és pénzügyi értelemben megfelelő mm, értékelést kell végeznünk, és erről az Európai Parlamentet is tájékoztatjuk. Tudjuk azt is, hogy a pénzügyi korrekciók nagyon jó eszközt jelentenek a rendszer javítására és az európai költségvetés hatékony védelmére. Az Európai Bizottság több mint egy milliárd euróért felel a pénzügyi korrekción belül, ez azon felül, amit 1,9 milliárd értékben a tagállamok találtak meg. Néhány héttel ezelőtt találkoztam a regionális és városi politikákért felelős főigazgatóval, a 2013-as éves értékelésről, és ő 2,8, illetve 5,3% közé teszi a 2013-as kifizetések hiba százalékát. Ez alacsonyabb, mint amit a számvevőszék alapított meg. Megvan egyébként a pontos miértje ennek. Ugyanis véleményünk szerint a bizottság, illetve a számvevőszék más minta alapján és a több éves értékelési ciklus megoldásaiban különböző megközelítéseket alkalmaznak. Tehát például a másképpen határozza meg a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó kontroll vagy ellenőrzési rátákat, mint ahogy a mi ezzel, hogyha kettőt összeegyeztetjük, akkor valószínűleg 4,8% közé tehető ez a hiba százalék. Az egyik adat az DG régiótól jön, de ezek nem mondanak egymásnak ellent ezek az adatok, hanem inkább kiegészítik egymást. A bizottság szeretne a számvevőszékkel és az Európai Parlamenttel együttműködni a módszertan kialakításában. Ez egy hosszú vita folyamatába illeszthető be, és talán most együtt megkezdhetjük a parlamenttel ezt a munkát, hogy egy közös módszertant alakítsunk ki. De ettől függetlenül ezek a hiba százalékok azt mutatják, mind a mi oldalunkon, mind a számvevőszéki oldalon, hogy bizonyos programok tekintetében az irányító hatóságok és a közvetítő szervek is kell, hogy javítsanak a szabálytalanságok felderítésében, illetve megoldásában. Ugyanis ez a bizottság részéről nem lehetünk, nem elégedhetünk meg ezzel. Mindenféle eszközt be kell vetnünk annak érdekében, hogy megfelelő sztenderden működjenek a programjaink. Megpróbáljuk a tagállamokat is a hatékony rendszerek kialakítására ösztönözni, és ahogyan azt elmondtam itt az Európai Parlamentnél a meghallgatásom során is, a korrupció és a az EU költségvetése ellen elkövetett csalások tekintetében zéró toleranciát fogok alkalmazni. A teljesítmény lesz a legfontosabb, illetve az, hogy a politikáknak megfelelőképpen alakítsák ki a programokat. Ezek a politikák ugyanis, ahogyan az a hatodik kohéziós politikai jelentésből is kiderül, nagyon jó hozzáadott értéket képviselnek az állampolgárok számára de ehhez arra is szükség van, hogy a teljesítményt, illetve a teljesítményt jobb indikátorrendszeren keresztül tudjuk értékelni. Természetesen az önök szakbizottságára is számítok, hogy az új eredményeket megvizsgáljuk, és intézményközi csoportot alakítottunk ki a teljesítmény tekintetében és Georgieva asszonynal együttműködve fogjuk ezt felügyelni. A jó kormányzás, az intézményi kapacitások építése elkerülhetetlen a hatékony program megvalósítás tekintetében. Éppen ezért szeretnénk ezen a területen szinergiákat kialakítani, és az adminisztrációk, közigazgatások között a bevált gyakorlatok cseréjét előmozdítani. A közbeszerzéség területén, az állami támogatások területén meg kell, hogy értsék az összes érintett felek ezeknek a szabályoknak a lényegét. Ezek fontos prioritások a bizottság és számomra személyesen is, és az új rendelet lehetőséget biztosít majd arra, hogy csökkenjenek a hiba százalékok, és hogy ugyanakkor a kedvezményezettek is jobb helyzetbe kerüljenek, és egyszerűbb legyen számukra a programok megvalósítása, kevesebb legyen a teher. Nagyon fontos az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet tovább egyszerűsíteni a szabályokon ott, ahol erre szükség van. Lehet, hogy kicsit kevés az időm, de még hozzátenném azt is, hogy a regionális politikák az én véleményem szerint tulajdonképpen az Európai Unió, illetve a szociális piacon a szolidaritás megtestesülése nagyon fontos szerintem ahhoz, hogy ezeket a célokat, ezt a három pillért, amelyről Bálkó úr is beszélt, megvalósítsuk, és ezért fontos a szabályoknak való megfelelés, illetve a hatékonyság. Úgyhogy ezen három aspektuson önökkel együtt kívánok majd dolgozni, és az Európai Parlamenttel, és várom azt, hogy közösen tudjunk dolgozni azon, hogy a kohéziós politika minél sikeresebb legyen. És természetesen várom az önök kérdéseit, ezekre nagyon szívesen válaszolok. Uh, Köszönjük, biztos asszony, az előadást. Egy kicsit megváltoztatjuk a sorrendet. Uh, mielőtt átadom Gressler asszonynak a szót, engedjék meg, hogy én tegyek föl néhány kérdést ennek, uh, utána, ha megkérhetjük, akkor válaszol erre ezekre, és aztán kapja Leszle asszony szót. Köszönjük szépen, hogy megválaszolta az írásbeli kérdéseinket is. Megvan a válasza írásban is. Köszönjük. És azt is, amit elmondott ezen belül azt, hogy szándéka a szoros együttműködés bizottságunkkal, ennek örülünk. A 2013-as költségvetés mentesítéséről beszélve a mai nap talán alkalmas arra az önbeszéde kapcsán is, hogy elmondja a jövőbeli terveit. A Költségvetési Ellenőrző Bizottság azt szeretné, hogy minél előbb szülessen meg az új rendelet, és erről minden alkalmat meg szeretnénk ragadni, hogy eszmét cseréljünk önnel hogy hogyan lehetne javítani az EU pénzek elköltésének hatékonyságát. Úgy gondolom, hogy bizottságunk több tagja, tagját foglalkoztatja a tagállamok beli helyzet, és nyilván a bizottságot is. Ugyanis azt látjuk, hogy minden erőfeszítés ellenére a hibák nagyobbik része túlnyomó része a tagállamokban keletkezik, vagyis hát az tény, hogy a tagállamoké a felelősség, de a számvevőszék jelentőség, jelentése szerint a tagállami ellenőrző rendszerek is kimutatják a 3%-os, minimálisan 3%-os hibarányt átlagban és ezért kéne a tagállamokról beszélnünk elsősorban. Ezzel kapcsolatos az első kérdésem, hogy ön szerint, amit a tagállamok benyújtanak a bizottságnak, megbízható? És hogyan lehetne ezen adatok megbízhatóságát javítani? Mennyi, hogyan lehetne teljesebbíteni a képünket a pénzköltésről. A második örökös kérdése bizottságunknak, a fejlesztési bizottságnak is, hogy hogyan lehetne egyszerűsíteni, most pláne az új rendelet kapcsán a szabályokat, legalábbis annyira, amennyire az a arány csökkentését szolgálja. Ön szerint melyek azok a területek, fejlesztési politikai területek, ahol lehetne egyszerűsíteni a szabályokat. Ugye például a költség, opciók tekintetében ö, szerintünk itt lehetne valamit tenni. Ön szerint van-e még ilyen például ö, tehát a költségopciók választhatóságán kívül? Harmadik kérdésünk, közös kérdésünk az lenne, hogy azt látjuk, hogy egyes tagállamokban kiemelkedően rossz az abszorpciós kapacitás. 2013-ban 400 millió eurót kellett újra kiutalni, visszacsoportosítani, és önök létrehoztak esetleg e egy munkacsoportot, amely a problémás tagállamokkal külön foglalkozik. És ha igaz az információ, hogy igen, akkor ennek a task force-nak mi a feladata, és milyen konkrét megbízása van feléjük, hogy hogyan javítsák az abszorpciós kapacitást. Ha megengedi, akkor ezekre kérnék először választ, mielőtt visszaadom a szót az előadónak. Ha megengedi, akkor románul beszélnék. Még csinálom. Eleget szívta. Domnule președinte, sigur. Köszönöm szépen. Igen, bőven vannak a tagállamok szerepe valóban szerintem is komoly, és én is előre bocsátottam, hogy túl magas a hiba arány a tagállamokban, de a bizottság szeretne segíteni ezeknek a tagállamoknak. Tehát Nyilván alkalmazzuk a szankciókat is, a felfüggesztést, a pénzügyi kiigazítást is, mint eszközt, de arra is törekszünk, hogy valamennyi tagállam eleve megbízható, pontos jelentéseket adjon be. Audit egységünkön 80 ember dolgozik, a strukturális alapok 2%-át használjuk föl az ellenőrzésre magára. Tehát ez az audit egység komoly, és ami minket illet, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek a beszámolók megbízhatók legyenek. 89%-át értékeljük a bejelentett hibáknak, hogy honnan származik a hiba, és ezeket az elemzéseinket kiegészítjük további kiegészítő auditinggal. Az Európai Számvevőszék a 2,8%-os hiba kockázatot jóvá hagyta, tehát egyetért számszerűen is a mi adatainkkal. Nos, több mint 91 százalékát a kiadásoknak többé-kevésbé auditáljuk, de nyilván előfordulhat, hogy mégis bennmarad hiba. De mi magunk hat auditing hatóságot ellenőrzünk, és egységes metodológiát tartatunk be velük, és ha nem tartják magukat ahhoz, akkor adataikat, adataikra rákérdezünk. Ami pedig az új rendeletet illeti a 2014-től érvényes rendeletet, hogy lehetne ezt ebben egyszerűsítéseket eszközölni. Nem tudom, hogy jó, lehet, hogy lehet, de már most is sok egyszerűsítési lehetőség van, amit a tagállamok gyakran nem élnek. A közbeszerzési, állami támogatási szabályokat nem régiben egyszerűsítettük az Európai Parlament munkája révén, és egy független szakértői csoport azt vizsgálta, hogy az egyszerűsítési szabályokkal élnek-e a tagállamok, és a szakértők azt állapították meg, hogy csak sporadikusan sok tagállam még a régi szabályok szerint jár el, pedig lenne lehetősége az újakat alkalmazni. Van olyan tagállam, ahol 40 aláírás kerül rá egy programra végleges elfogadásáig. Tehát hangsúlyozni szeretném, hogy az egyszerűsítés persze nem ön cél, mert azért a jogszerűséget meg valahogy mégiscsak ellenőrizni kell. Tehát ez egy kettős dolog, de az új, már érvényben levő szabályok a strukturális és beruházási programok tekintetében már adnak erre lehetőséget, csak a tagállamok nem alkalmazzák ezt kellőképpen. Mérlegelniük kellene, hogy milyen lehetőségeik vannak, és mi persze továbbra is azon vagyunk a 2013. decemberi parlamenti szöveggel összhangban, hogy tovább csökkentsük az igazgatási terheket, de 2016-ig nem lesz kész az átfogó értékelés, és gondolom azzal önök is egyetértenek, hogy a jogszerűség vizsgálata, az kontroll ugyanennyire fontos, tehát a két szempont között meg kell találni az egyensúlyt. 2014-ben volt már ilyen vizsgálat, hogy a rugalmasság hol segít és hol ront a helyzeten. A közvetett kifizetések területén például, mintha csak sikerülne csökkenteni a hibarányt. Ami az alacsony abszorpciós kapacitást illeti egyes országokban, nos tény, hogy vannak országok, ahol 60% alatti az abszorpciós kapacitás, Éppen ezért a DG régiónál a munkatársaimat arra kértem, hogy ezen tagállamok megsegítésére eh, dugjuk össze fejünket, és eh, minden lehetséges eszközzel segítsük ezeket a tagállamokat a jobb befogadásban. És cselekvési tervet is megfogalmaztunk, ez már zajlik, amelynek értelmében valamennyi kompetens egységünk tárgyalásban áll az érintett országokkal, régiókkal, és már ez kezd eredményeket hozni. Vannak olyan régiók Európában, amelyekbe bármennyi pénzt be lehet önteni, és mégsem lesz belőle gazdasági növekedés és munkahely, új munkahelyek, máshol jobban működnek ezek a dolgok, tehát ez nyilván arra utal, hogy helyi strukturális problémák vannak. Nagy a feszültség ezekben a kérdésekben, ez aggaszt is engem, mert a hibarányal is összefügg, nem akarjuk feladni az elveinket, a szabályainkat, így akarjuk ezeket az országokat segíteni. A minőséget nem akarjuk feladni, csak azért, hogy több pénz hasznosuljon egy adott országban. Sorry for being a bit too long. túl hosszú voltam. Köszönöm szépen hogy válaszolt a kérdésre. És most átadom a szót Gressla asszonynak, aki jelentős tevőként szól hozzá. Köszönöm szépen. Így együtt szervezzük az ő meg, ahogy a meghallgatás de én is. Néhány kérdésem van, biztos asszony. Köszönöm, hogy eljött, és köszönöm, hogy reflektált a kérdéseinkre, meg az általunk beadott szövegekre. Deva úrtól megkaptuk a meghallgatás után az ön által beküldött anyagokat, és köszönet még egyszer ezért meg a főigazgatóságának. Tudom, hogy nagy munka ez, de hát fontos, hogy átlássuk, mi történik. Köszönet még egyszer a számbevőszégnek is. Néhány baráti kérdésem van, meg egy barátságtalan. Tehát a, kezdjük a barátságtalan, hogy aztán tudjuk le ezt gyorsan. Van ebben az időszakban hat tagállamban, Csehország, Görögország, Spanyolország, Magyarország, Lengyelország és most Románia is hozzás jön, volt a 25 az összes megállapított korrekciónak, mert megállapodtak Romániában is téma volt ez, és ez azzal foglalkoznék, és ez a kérdésem az agrárbiztosnak is, meg más biztosításnak is felteszem. Ön biztos abban, hogy a főigazgatóság el tudja végezni a munkáját, anélkül, hogy politikai beavatkozás történne, nagyon fontos volna emögé látnunk, mert fontos volna javítani a, a, a körülményeket. Nem az a cél, hogy, meg, hogy visszaadjuk a pénzt, hanem hogy javítsuk a körülményeket. És az Európai Bizottságnak meg kell adni ehhez a megfelelő cselekvési szabadságot. Ez volt tehát a legkevésbé, a legbarátságtalanabb kérdés, most jönnek a barátságosak. Láttuk, hogy 500 47 jelentést készített a régiós főigazgatóságok, 1 millió projekt került végrehajtásra ebben a ciklusban, ez hatalmas szám. Hogy állapítja meg a főigazgatóság azt, hogy az audit jelentések mindegyikét egyenlően kezelik, úgymond van-e van belső iránymutatás arra, hogyan dolgozzák föl, kezeljék harmonizált módszertan mentén ezt a hatalmas számú dokumentációt és projektet. Aztán beszélt ön is arról, és ez a harmadik kérdésem, hogy a hiba százaléknál nem akarunk eh, erre túlzottan eh, koncentrálni, ám az erőrét azért egy nagyon fontos mutatószám, és ez az első eh, rápillantás lehetőségünk arra. A 2,8-tól 5,8-ig az elég széles széttartó skála, a százalékokban nagy hízag van a két sarokszám között, mivel magyarázható ez? És van még egy kérdésem a szembevőszék felé. Jó lenne, hogyha a szembevőszék röviden kifejteni, eh, hogyan látja ezt, és azt, hogy erről szóltunk már több discharge állásfoglalásban is, fontos volna, hogyha a hibák számszerűsítésénél valamilyen harmonizáció történne. A nagy harmonizációs projektről nem hallottunk most újabbakat, Jól van, hogyha a szemvőszik is, meg a bizottság vonatkozó főigazgatóságtól is kapnánk tájékoztást arról, hogy áll ez a harmonizációs projekt. És aztán ez volna, ez volna a negyedik kérdésem, most jön az ötödik, a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos. Ön a testület tagjaként bemutatta annak idején a Juncker csomagot, vagy legalábbis a bejelentését bemutatta, és a regionális politika várakozásait vizsgáljuk, és a pénzügyi eszközöket, kérdésem, hogy vajon, vajon ön felszólalt-e a biztosítás testületben, és a pénzügyi eszközökben végrehajtásában szerte tapasztalatait bevetette-e, úgymond, a testületben, és hogyan reagáltak erre. Nyilván nem azt várom, hogy belső információt adjon ki, hogy mi történik a bizottságban egymás között, de azért jó lenne tudni, hogy a bizottság vajon hát érzékelő, hogy milyen tapasztalatok vannak a bizottságon belül, és élnek ezzel a lehetőséggel, hogy ilyen tapasztalatok rendelkezésre állnak. Hatodik kérdésem. A hatékonyság. A számbevőszék jelentésében azt mondják, hogy a kifizetés fontosabb, mint az eredmény. Ebben a hozzáállásban persze a parlament sem ártatlan, mert mindig azt kérdezzük, hogy miért nem, adta, miért nem sikerült megfelelően kiadni a pénzt, és egy kicsit túlzottan koncentrálunk a pénz kiadására, ez mindannyiunk hibája talán. Ugye arról beszélünk, hogy inkább az eredményekre kéne áttenni a hangsúlyt, hogy ez pontosan hogyan történik, azt ugye nem tudom én sem, hiszen mert hogy olyannyira rögzítettük a, a, a figyelmünket a, a kiadásokra, hogy ezt hogyan tesszük át az eredményre, erről kérdeznék majd. Köszönöm még egyszer a beszámolóját, és akkor ezt ebbe is fejezem perhaps you could uh, answer those. Köszönöm szépen, talán most a válaszokat is megkaphatjuk. Csak egy negatív kérdés volt, vagy nem annyira barátságos kérdés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Válasszal kapcsolatban a következőket tudom elmondani. Tudom, hogy ez egy nagy aggodalom az önök számára, és számunkra is az. Tehát ennek semmi köze egy konkrét tagállamhoz, és ezek ráadásul olyan kérdések, amelyek évről évre változnak. Természetesen vannak olyan programok, amelyekben magasabb a kockázat, az önáltal is említett országokra gondolok, akár saját hazámra is gondolva. Ahogyan ön is tudja, mi felfüggesztjük a kifizetéseket, vagy be, le is állítjuk a kifizetéseket, akkortól kezdve, hogy a problémákra fény derült. És ezzel kapcsolatban nem lesznek kivételek, ugyanis én a régiókat szeretném képviselni az Európai Bizottságban. Úgy gondolom, hogy ez minden tagállamnak az érdeke, hogy biztosítsuk azt, hogy minden programot jogszerűen hajtanak végre. Mit tehetünk tehát? Csak annyit tehetünk, hogy az összes program, az összes tagállam és az összes régió azonos elbírálás alá essen, ugyanakkor egy kompetencia a központot kell kiépítenünk, az administratív kapacitások kiépítése véget. Persze ez nagyon nehéz, ugyanis az ön által említett tagállamok olyan országok, amelyeknek segítségre van szüksége az administratív kapacitások kiépítésében. Itt főként kelet- és közép-európai országokra gondolok, és tudjuk azt is, hogy a probléma az innen származik. Tehát az administratív kapacitások erősítése a cél, javítani szeretnénk ezeket, és ez még annál is fontosabb, hogy mennyit kapnak a régiók. Természetesen a közbeszerzés és a az állami támogatások adják ki a hibák legnagyobb részét, de ez gyakran a szabályok nem ismeretéből ered. Persze vannak csalás szándékú, szándékú hibák is, de ezek elenyésző részét képezik a hibáknak. Ezek ráadásul az OLAF és a számvevőszék adatai alapján, ezt, ezeknek az adatoknak az alapján mondom. Megpróbáljuk elérni azt, hogy 2014 és 20 között javítsuk az általánydíjas korrekciót, annak érdekében, hogy a hibákat felgöngyörítsük, és korrekciót vezessünk be a rendszerbe. Nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk a magas kockázatú programokat, és hogy segítsük a tagállamokat ott, ahol a leggyengébbek. A második kérdés a különbségekre vonatkozott. Beszéltünk már korábban arról, hogy milyen módszertani eltérések vannak, milyen indikátorbeli különbségek mutatkoznak, és ezek a hiba arányok különbözőségéhez vezetnek. Azt is tudjuk, hogy vannak nehézségek, de regionális politika szintjén a legfontosabb az, hogy a tagállamokra tudjunk alapi, alapozni, és a tagállami ellenőrzésre tudjunk alapozni. Ugyanis minden adat azt mutatja, hogy a hibák egyharmadát vissza lehetett volna szorítani akkor, hogyha ezek a hatóságok betöltötték volna menedzser szerepüket. természetesen a pénzügyi korrekciókat is alkalmaznunk kell, de ugyanakkor kérnünk kell a tagállamokat is arra, hogy a menedzsment rendszereiken javítsanak. Nagyon sok olyan programot igazgatunk, amelyek esetében megvalósítjuk a hiba felderítést a jövőre vonatkozva, és ebből a szempontból az első ellenőrzési szint nem mindig működik úgy, ahogyan annak kellene. Tehát itt most a irányító hatóságokra gondolok. A tagállamok szerepe rendkívül fontos ebben a tekintetben, mert nekik kell az első korrekciós szintet megvalósítaniuk. Mi támogathatjuk őket ebben, de ahogyan elmondtam, a hibák egyharmadát el lehetett volna kerülni tagállami szinten, még azelőtt, hogy ezeket a költségeket valaki auditálta volna. Önök minden bizonyal azzal is tisztában vannak, hogy a különbségek harmonizációja szempontjából nagyon fontos pillanatban vagyunk, ugyanis az Európai Parlament párbeszédet kezdeményezett velünk az Európai Parlamentnek mediátor szerepet kell betöltenie a bizottság és a számvevőszék között, annak érdekében, hogy a különbségek, a módszertani különbségek megszűnjenek, mert ezeknek hatalmas nagy hatása van a hiba százalékok megállapítására. Persze az adatok nem jelentenek mindent, de mégis véleményünk szerint fontos az, hogy a korrekciós mechanizmusok jellegét meg tudjuk vitatni. Természetesen a számvevőszék a helyzetet egy bizonyos időpontban vizsgálja meg, de ez nem ugyanaz az időpont, amikor mi bizottságként végezzük el vizsgálatainkat, ellenőrzéseinket. mert mi nagyon gyakran a számvevőszéki hibahatárok megállapítása után lépünk közbe a korrekcióval, és ennek a korrekciónak a hatása viszont már nem jelenik meg az újabb számvevőszéki jelentésekben. Hatalmas hibák is vannak néha, de vannak kis hibák is. Akár százszázalékos is lehet egy tervel kapcsolatos hiba arány, mert mondjuk nem vették figyelembe azt a kötelezettséget, hogy 48 napon belül a hivatalos közlönyben meg kell jelentetni ezeket a programokat. Ebben az esetben 100%-os korrekciót kell végeznünk, és ezeknek a fajta korrekciónak például semmiféle pénzügyi hatása nincsen, mert sosem kerülnek kifizetésre ezek az összegek. Tehát itt a jogi szempontokat a szabályossági vagy számviteli szempontokkal kell összehasonlítani, nagyon fontos azt látni, hogy mondjuk a hogyha az utcán megjelenő táblák mérete nem megfelelő volt, akkor 15 vagy 20 százalékos korrekciót alkalmazunk. A számvevőszék pedig vagy nulla, vagy 100 százalékos korrekciót alkalmaz ebben az esetben volt, egy spanyol eset, amikor egész egyszerűen egy jobb ajánlat érkezett, és másnak kellett volna megnyernie a közbeszerzési pályázatot, de a mi szempontunkból meg kellett azt vizsgálni, hogy végül is megvalósult a program, 5%-os korrekciót kellett eszközölni, a számvevőszék esetében pedig 100%-os hibaként jelenik meg ugyanez az eset, mert ők úgy gondolják, hogy nem megfelelőképpen választották ki az alvállalkozót. Tehát én úgy gondolom, hogy a számvevőszékhez az Európai Parlament vezethet el bennünket. A céljaink ugyanazok. Szeretnénk, hogyha minőségi projektek valósulnának meg, és szeretnénk, hogyha működőképesek lennének ezek a projektek. Az eredményekre próbálunk koncentrálni, és számunkra rendkívül fontos, hogy a hiba százalékokat, a tagállamok és az európai számvevőszék egyaránt auditálják. A tagállamok is egyetértenek velünk abban, hogy korrekciókat kell eszközölnünk, és ezeket figyelembe kell venni, főként a több éves programok tekintetében, amelyek nagy infrastruktúrális beruházások általában, és akár 7 évig is eltarthatnak, Nos, hát 7 év alatt azért elég nehéz az, amikor 0 nagyon nehéz 0%-os hibával dolgozni, de ezeket a dolgokat is figyelembe kell venni a számvevőszék részéről. Köszönöm. Um, Mrs. Gressler, point... Gressler asszony, a pénzügyi eszközök kapcsán kérd... ide tartozó kérdés? Igen, igen. nagyon udvariasan szeretném megkérdezni, illetve Gressler asszony kérdezte a, a konkrét számokat az éves jelentésünkben. 2,8 és 3,3 közöttiek az bizottságiratok mi 6,5-et mondunk és szeretném idézni azt is, ami ma már elhangzott egy másik kontextusban, Jens Kájer utalt rá, hogy a hibák értelmezése nem a számvevőszék feladata, hanem a politikusoké, mi csak segíthetünk ehhez ebben. arra szeretnék hivatkozni, amit biztos asszony is elmondott bevezető beszédében, hogy közös megoldásokat keresünk a problémákra, és több megközelhetnénk tovább harmonizálni. Ahogy ő is elmondta, mint a vételeink nem egyforma szintűek, és nem mindig ugyanarra a tranzakcióra vonatkoznak. van a pénzügyi korrekciók tekintetében és a közbeszerzési hibák tekintetében és metodikai különbségek közöttünk. És ahogy a biztos asszony elmondta, az állami támogatások számszerűsítése sem pont egyforma metodikát követ, de van nálunk egy munkacsoport, amely azon dolgozik, hogy az intézmények számítási módszerei egyre egységesebbek legyenek, és az elnök engedelmével majd kérném is a bizottságot, hogy mondják el, hogy ők ebben az ügyben mit tesznek. Köszönöm. Köszönöm akkor urat, hogy hát végül is átadta nekem a szót. A harmonizációs kérdése 2012-ben már itt voltak a parlament előtt, és a közbeszerzési ügyek is a 2012-es 2012 körüli mentesítések környékén, ha jól emlékszem. Mint a DASZért felelős tisztviselő, nekem az a feladatom és célom, hogy kiszedjem a nagyobb tüskéket a munkakapcsolatunkból. Tehát a bizottságról vannak néha nézeteltéréseink, ezeket próbálom egyengetni. Végül is a parlament nem csak a közbeszerzésekre, hanem más témák kapcsán is ugye a mentesítéshez világos véleményeket kér tőlünk, és amennyire a DASZ engedi, miközben persze kollegiális testület vagyunk, nekem az a dolgom, és főleg jövőre majd Kretó asszonyjal közösen az lesz a dolgunk, hogy egyeztessünk, mielőtt ide jövünk önökhöz. Tehát harmonizáljuk a számainkat. Ne itt derüljön ki, hogy mást mondunk. Egyetértek egyébként számos felvetéssel, ami a közbeszerzések és a pénzügyi korrekciók kapcsán a hibaszámítással kapcsolatban elhangzott, de nem hiszem, hogy ez lenne az a szakmai fórum, ahol ezeknek a részletkérdéseit meg tudnánk érdembe vitatni. Tehát ha más nem, akkor annyit jövőre meg fogunk tenni, hogy mielőtt a parlament elé jönnénk a mentesítési jelentéssel, a bizottsággal tisztázzuk, hogy számításaink mennyiben egyeznek, és ha nem, akkor miért nem. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenképpen, nagyon nagy segítségünkre voltak. Biztos asszony, Gressle asszony a pénzügyeszközökre vonatkozó felvetésére reflektálna? Elnézést, elnök asszony, elfeledkeztem erről, ahogy mondott. A újdonság volt a 2007-től 13 terjedő programidőszakban ez, ez elem, és nagyon sok állam sok gondot baszaladt bele, nem tudták értelmezni egy pénzügyi eszközt megfelelően ennek használatát, annál is inkább, mert ez közforrásokat és magánforrásokat igyekszik egyesíteni, és nem minden tagállam látta át ennek mikéntjét. Ám azt örömmel láttam, hogy egyes tagállamok, például Franciaország sikerrel járt, hogy egy euróhoz, egy közpénzhez két eurót tegyen hozzá körülbelül a pénzügyi eszköz révén, és hát ezáltal nyilvánvalóan, hogy van erre lehetőség, ám nyilván egyes tagállamokban több idő kell majd ahhoz, hogy ezt beindítsák sikeresen ezt az eszközt. Ahogy mondotta a Juncker terv, esetében 28 regionális politikát felelős minisztériumot kell összehangolni, és ezért tartunk attól, hogy a beruházási sokan attól tartanak, hogy a beruházási terv a regionális politikából visz majd el pénzeket, eszközöket. Ezekkel világosan tudjuk, hogy nem, hanem ez egy pótlulagos elem, nem a másik megkurtításából származik. És így módon a tagállamoknak lesznek lehetőségei ahhoz, hogy tegyenek a beruházási terveikhez. A pénzügyi eszközökkel kapcsolatban a tagállamok nem tudták, hogyan éljenek megfelelően ezekkel a pénzügyi eszközökkel. Más tagállamok viszont sikerrel forgatták ezt az eszközt, és több pénzt tudtak megmozgatni, és a 2014-től 20-ig terjedő időszakban, hogyha a régiók és a tagállamok velünk együttműködve e, közösen erőfeszítést teszünk arra, hogy jól átlássuk az új szabályozási keretet, és ennek átfogó voltát, és ezt jól értelmezzük, akkor sokkal jobb eredményeket tudunk majd elérni, mint el eddig sokkal rugalmasabb opciókat enged meg, tudnélik az új szabályozás és a végrehajtás eszközei is bővültek. Talán a legfontosabb az új időszakban, a mostani időszakban az, hogy a tematikus célok kialakultak, kötelező ex ante értékelés vonatkozik minden pénzügyi eszközre, és és nagyban segít majd bennünket az is, hogy a pénzügyi eszközökön keresztül a kifizetést az eszközök végrehajtásához kapcsolódó szakaszokban hajtják végre. Ezzel elkerüljük a múltnak azon hibáit, amikor is több tagállam félretett pénzeszközöket, mert a szüksége volt megfelelő likviditásra adott időszakban. Tehát um, alapvető fontosságú, hogy a pénzügyi eszközök témájában jobb párbeszéd folyjon, mert, mint mondottam, újdonság volt a 2007-13 terő időszakban, és még mindig nincs elég tudás a tagállamok körében, vagy legalábbis nem férnek hozzá azokhoz a jó példákhoz, amelyek bemutatták, hogy lehet multiplikálni a pénzeszközöket, katalizátor hatással bír. Ez így módon nem csak a források felhasználásáról kérne tehát tájékoztatást terjeszteni, hanem az, hogy milyen lehetőségeket, további lehetőségeket engednek meg ezek. Thank you very much. I, I like to... Köszönöm. Most a frakcióknak szeretném megadni a lehetőséget, hogy kérdéssel éljenek. Minden frakció sorra kerül. A néppárt szóvivője úgymond. Kíván? szocialisták részéről Liberácki úr, mint árnyék előadó. bardzo, przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Megengedi. Azzal kezdem, kifejtem. Régóta nem voltam én elégedett, eh, mint most ezen az ülésen. Köszönöm Krecó azt, amit eddig elmondott, az imént elmondott és a szembevőszék képviselőinek mondandóját is elégedetten hallgattam. Történelmi pillanat ez így módon, mert Kretszú biztosasszony és a teljes Juncker bizottság ugye nem felelős a 2013-as költségvetésért, ők, viszont ők kell beszámoljanak róla, és a mi szerepünk az, hogy ezt megvizsgáljuk, anélkül, hogy őket tennénk felelőssé. Ám mégis el kell indítsuk azt a vitát, amely azt hivatott feltárni, milyen a helyzet most, mit lehet tenni, mit kell tenni, és a bizottság miről, milyen tervekről ad számot. Ők mit tesznek. Elégedett vagyok tehát még egyszer viszonylag a helyzettel, és azt is látni kell, hogy számviteli, formális számviteli szempontból a hiba százalék kulcsfontosságú tétel, előfeltétele, ám nem kielégítő feltétele annak, hogy pozitív értékelést adjunk az európai alapok működéséről, meg általában a regionális politikák végrehajtásáról. Hiszen a regionális politikában a cél az, hogy a régiók jólétét javítsuk, ott, ahol az allokáció történik. Ez a fő célkitűzés. Persze nem szabad szem előtt éveszteni, nem szabad hibákat ejtenünk, e cél teljesítésekor, és azt hiszem, hogy osztják a beli véleményemet, hogy jelen pillanatban most kell levonjuk a következtéseket, a tanulságot abból, ami korábban történt, és ezt meg kell szívlálni a következő programidőszakban. Tehát formális szempontból örülök annak, hogy az ajánlások mindegyike kitér a hiba százalékok jelenségére. Nem, biztosan nem ugyan. Illetve a módszertan meg kell feleljen a bizottságban és a szembevőszékben is, ám az engem nem zavar, hogy a szembevőszék és a bizottság más és más hibaszázalékokat talált, ugyanazt mutatja, hogy a valóság ugye egységes, ám különféle vetületekből vizsgálhatjuk, perspektívekből vizsgálhatjuk, számbevőszék és a bizottság, tehát más és más perspektívában vizsgálódik, és bizonyos dolgokat ide sorol, másokat oda sorol. Ám végső soron a cél az, hogy jól működjenek az alapok, és a végrehajtás, és az intézményközi munkacsoport vizsgálja a alapok működését, amely intézményközi csoportot Györgyával szemvezeti majd, ahogy Maszkeretszó asszony is megerősítette, és fontos, hogy elkezdje a munkát, különös tekintettel a közbeszerzésekre. Tudnék hozzá kell tegyem, hogy a tagállamokban csak a minimum ár, a legkisebb ár elve érvényesül a közbeszerzésekben. Ez mindenképpen, ez mindenképpen változtatni kell frakciónkban. Tehát mi kihangsúlyozzuk, hogy ez irányban jó, tekintetben jó irányban látszik haladni a közvita. Ugyanakkor hozzá kell tegyem azt is, hogy mi úgy látjuk, hogy az irányító hatóságoknál vannak a gyengések a jelentések alapján. Itt vannak tehát a leginkább a javítandó pontok. Az Európai Bizottság és a tagállami hatóságok közötti kapcsolódási pontokban. Amikor arra beszélünk, hogy egyszerűsíteni kellene a túlszabályozott működést, ön biztos hogy azt kell kifejtse, hogy a bizottság milyen mértékben kell egyszerűsítsen olyan folyamatokat és eljárásokat, amelyeket a tagállamok erőltetnek. Mert meg kell mondjam, hogy a, a szabályozás egyik fele úgymond európai, a másik fele, vagy talán több mint a fele tagállami indítatású eljárás és rendelkezés, amely csak a tagállam, amely csak a tagállam ragaszkodik azért teszik, hogy a felelősséget maguktól elhárítsák ezekkel, és ilyenkor a kedvezményezetteknál landol a dolog, különösen a kis kedvezményezettéknél nagyon nagyok a terhek. Ezek a terhek volnának csökkenthetők, és végül sok kedvezményezettet elriasztanak az európai támogatások, mert túl bonyolult az egész ahhoz, hogy megérje nekik. Tehát milyen cselekvésekkel lehetne javítani ezen a helyzeten? Ez az első kérdésem. A második. A társfinanszírozott projektekben, az ERFA körében. Azt kérdezném, mi az európai hozzáadott érték? a teljesítmény arányok tekintetében is hol ragadható meg, hol képződik az európai hozzáadott érték a gyakorlatban. Hiszen úgy vettem észre, és hát elég körültekintően vizsgálódtam a e téren, ön azt mondta, hogy a tagállamok költik el a pénzt, aztán kijavította magát, azt mondta, hogy nem elköltik, hanem befektetik ezek, beruházzák ezeket a pénzeket. És ez helyén való, mert ezeket nem csak elkölteni kell, hanem okosan beruházni ezeket a pénzeket. Ez a megfelelő szellem. És végül ott mondjam el, hogy nagyon örülök ennek a vitának, elégedett vagyok, hogy ma, most történik, nagyon aktuális, és tovább kell vigyék önök is. Commissioner? Biztos asszony. Köszönöm szépen. Ahogyan ön is mondta, először Lengyelországba látogattam el hivatalos minőségemben, azért is, mert ide küldjük 20%-át alapjainknak. Éppen ezért nagyon örültem annak, hogy oda látogathattam, és önnek igaza van, Elsősorban ugye itt a teljesítményre vonatkozott a kérdés. Ön is tudja jól, hogy a regionális politikában ebben a szakbizottságban önöknek technikai jellegű kérdésekről kell vitázni, de azért elsősorban mindannyian politikusok vagyunk, és olyan EU alapokat kell igazgatnom, amelyek az európai adófizetők pénzéből érkeznek. A célunk pedig az, hogy a régiók közötti különbségeket csökkenteni tudjuk, vagy akár az egyes államokon belüli különbségeket is. Korábban, amikor Lengyelországban jártam, akkor megpróbáltam meggyőzni a lengyeleket, hogy ne csak Varsóba fektessék be az összes pénzt, hanem Lengyelország más részeiben is, hiszen a lényeg az, hogy javítsuk az emberek életminőségét, és ilyen szempontból kell megvizsgálni a helyzetet. Ezért az új jogszabályok, rendeletek mind az eredményességre biztatnak bennünket, de ugyanakkor az is a feladatunk, hogy azt megvizsgáljuk, hogy egyáltalán ezek a változások meddig mehetnek, hová terjedhetnek. Mondjuk például hány munkahelyet teremtünk, mekkora a gazdasági növekedést eredményeznek ezek a projektek. Ugyanis pont ez a célja az alapoknak, nem az abszorció csak önmagáért. Pont ezért fontos az, hogy a tagállamok igen sokfajta projektet hozzanak létre, és Európának ma pont erre van szüksége. Innovációról kell beszélni, akkor, amikor fodrász üzleteket akarunk építeni, az nem igazán hiteles, mert most pont az a feladatunk, hogy az emberek bízzanak Európába, hitelesnek kell lennünk. És ebből a szempontból most, amikor a tagállamokkal tárgyalunk, akkor megint csak az értékeinket kell megjeleníteni a programokon keresztül, és azt kell kérni a tagállamoktól, hogy a lehető legjobb megoldásokkal álljanak elő. Azért, mert aztán az emberek elé kell állnunk, és önök is tudják, hogy az új rendelet kimondja, hogy 2016-ra minden egyes tagállamnak be kell bizonyítania, hogy konkrétan milyen eredményeket tud felmutatni, és ezzel kapcsolatban egy jelentést is készítünk majd az Európai Parlament felé. Az lesz tehát a cél, hogy az összes tagállam a céloknak meg tudjon felelni, és elkötelezett legyen. A partnerségi megállapodások nagyon ambiciózusak, de most azt várjuk a tagállamoktól, hogy mindent a gyakorlatba is átültessenek, és az ambíciókat, a célokat igazi eredményekre fordítsák le. Ugyanakkor szerettem volna a 2016-os értékelésre is kitérni. Ahogyan elmondtam, nagyon sokat kell itt még tennünk, főként az irányító hatóságok terén, ugyanis a legfontosabb mindig az első ellenőrzés. És egy teljes és idész, időszerű ellenőrzés elengedhetetlen, ugyanis a hibák csak önmagukat fogják tovább generálni, amennyiben a rendszerben maradnak, és később sokkal nehezebben lehet őket kiavítani vagy ellenőrzés alatt tartani. Pont ezért kívántuk létrehozni a kompetenciarendszert, illetve központot. Van egy cselekvési tervünk ezzel kapcsolatban, a nemzeti számvevőszékek vagy audit szervezetek felé 46 ilyen hatóság dolgozik velünk egyet, de ebből csak ebből 8 úgy tűnik, hogy nem igazán hatékony, Ugyanakkor az első szintű ellenőrzések nagyon fontosak. Meg kell találjuk azt a módszert, hogy hogyan tudjuk erősíteni ezt az első ellenőrzési szintet. Talán a tagállamokkal való együttműködés lehet erre a megoldás a pénzügyi korrekciók alkalmazásán felül vagy ezen túlmutatóan. Fontos az is, hogy jelezzük a tagállamok felé, hogy valami nincs rendben, felfüggeszthetjük a kifizetéseket, vagy akár le is állíthatjuk a programokat. 58 program esetében ezt meg is tettük, és ezzel elkerültük azt, hogy szabálytalan költségeket számoljanak el. Az új rendeletben szerintem minden tükröződik, ami az auditra vonatkozik. Erről sokat beszéltünk a biztos kollégákkal is. És ugyan itt van a bizalmassági klauzula, de azért talán nem hibázom, hogyha azt mondom, hogy beszéltünk már nagyon sokszor a jogegyszerűsítésről, és az összes európai alappal foglalkozó biztos esetében fontos az egyeztetés ebben a témában. A strukturális és befektetési alapok esetében Georgiova asszonynal, Tyson asszonynal, a mm, mezőgazdaság, illetve halászati biztossal, mind azokkal, akik európai alapokkal foglalkoznak, azonos platformra kell helyezkednünk, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan tudunk együttműködni a tagállamokkal. Az, a strukturális alapok tekintetében. De ahogyan elmondtam, a tagállamoknak és a régióknak is ezen a területen előre kell lépnie, és javítania kell a teljesítményén. A tagállamok gyakran az administratív terheket említik meg problémaként, de néha pont ezeket ők maguk generálják. Köszönjük szépen ezt az átfogó választ. Most úgy érzem, hogy mindenki feltette a kérdéseit, Kretú asszony is megválaszolta őket. Az ECR, itt van a központ, a, az ECR frakció, az ALDE frakció, igen. Akkor öné a szó, asszonyom. Köszönöm szépen a szót. Nagyon hasznos volt ez az eszmecsere. Rövid leszek. Három dolgot szeretnék említeni. Nem is igazán kérdések ezek, hanem problémakörök. Az első, tehát nem kérdés, csak felvetés, hogy a multiplikátor a tagállamok esetében hogyan működik európai szinten. Egyes felügyelő hatóságok, a DG Régió, a számvevőszék, az egyes tagállami számvevőszékek metodikái, ahogy látjuk, nem csak nem megegyezők, hanem egymásnak ellentmondók néha. Tehát, ha megengedik, akkor megengedi, akkor a DG Regionnak azt javasolnám, hogy, hogy ezeket a különböző metodikákat végre egységesítse, vagy legalábbis tegye világossá a különbségeket. Második felvetésem az előadóihoz hasonló. Úgy érzem, hogy a kohéziós politikát, ha vizsgáljuk, akkor annak a lényegét kell alapul tekintenünk, mert sok olyan lényegtelen részletprogram van, amely formálisan ugyan hibátlan, de sok érdemi haszna nincs, míg a konvergenciához nem járul hozzá, míg a fontos programokban ugyan vannak hibák, de továbbra is nagyon fontosak. Tehát ha eredményorientált az ellenőrzés, akkor inkább ezeket segíti. A harmadik pedig talán egy provokatív felvetés a hiba arányjal kapcsolatban. Amikor a hibáról beszélünk, van egy mátrix. A tagállamok képezik az egyik tengelyt, a másik tengely, hogy hol követnek el hibákat, és a harmadik tengely pedig a szándékok tengelye, és nyilvánvaló, hogy a tudatos célzott bűncselekmény nem sok, de az úgynevezett szándékok tengely és a valós arányok mutató tengely között hatalmas a szakadék. Az egyes tagállamok jelentései pedig egyszerűen nem objektívek, az Eurostat nem tudja megerősíteni a tagállami statisztikákat az Európai Bizottság milyen iránymutatást használ, hogyha a tagállami statisztikák az operatív programok vonatkozásában más módon és más számokat mutatnak, mint az Eurostat. Megpróbáltam tömören fogalmazni. Köszönjük szépen. Parancsoljon, bizottság, biztos asszony. Én is rövid leszek, az előbb túl hosszan válaszoltam, és talán érdemes lenne a főigazgató urat, Depa urat is meghallgatni, aki nél ott van az éves tevékenységi jelentés, és konkrétumokkal tud belőle szolgálni. Annyit mondanék most, hogy a számvevő szék nyilvánvalóan független testület, és valóban sok tekintetben különböző a metodológiánk. Nem tudom, hogy ez jó-e vagy rossz, nem biztos, hogy rossz. Nem tudom, hogy mi alapján lehet azt mondani, hogy az ő metodikájuk jobb, mint a miénk, vagy fordítva. Én inkább úgy gondolom, hogy egyszerűen számolnunk kell azzal, hogy különbségek vannak, és ezt eddig is sikerült áthidalni a korrekciókkal. Ha a hiba egyértelmű, akkor kölcsönösen engedhetünk egymásnak, rugalmasan, és az általányok tekintetében is így működött ez, és talán működhet a jövőben is. Ami az eredményorientáltságot illeti, igen, végső soron a helyi szereplők valós igényeiből kell levezetni, hogy egy programnak mi az értelme, hogy ott helyben történt-e pozitív változás, és mindent ehhez kell mérni, az életminőség növekedését, és az egyes tagállamokon vagy az EU-n belüli különbségek enyhülését kell fő problémának megoldandó problémának tekinteni. Ami a többi kérdést illeti pedig, ha megengedik, akkor a főtitkár úrnak adnám át a szót, hogy további részletekkel szolgálhasson. Köszönöm szépen. Ha megengedi elnök úr, igen. Vagy főigazgató úr. Köszönöm szépen, hogy újra itt lehetek a 2013-as mentesítés kapcsán. Az egyik képviselő Említette, hogy különbözőek az ellenőrzési auditing rendszerek, és ebben igaza van, hogy ez probléma. Hogy legalább egymásnak ne mondjanak ellent, hanem inkább egészítsék ki egymást, ha már különböznek. Ez egyébként azért többnyire így van. Ha a tagállami rendszereket nézzük, ott ugye vannak a jóváhagyó hatóságok, és egyéb szintek, és legfelül a bizottság. A bizottság, amikor a joga, jogot alkalmazza a tanácssal, parlamenttel közösen, akkor iránymutatást ad az egész piramisnak, a számvevőszékkel közösen. Tehát a csúcsa a, a piramisnak nagyjából harmonizált és például ezen a szinten tudjuk kezelni azt, hogy ne legyenek átfedések, kettős ellenőrzések fölöslegesen. És mi rendszeres kapcsolatban állunk a számvevőszékkel. Tehát ha vannak is köztük eltérések, ezek korán sem olyan mértékűek, mint a piramis alján levők. Itt apró metodikai különbségek vannak talán, de alapvetően ugyanazokat az érveket eh, és érdekeket eh, szolgáljuk, és biztosíthatom a képviselő urat, hogy mind a bizottság, mind a többi ö, ö, intézmény részéről megmarad működés, ami a tagállamokat illeti, pedig ha más nem, akkor a felülősség vállalás ö, szándéka közös. És mi a, a csúcson, tehát amennyire lehet koherensen együttműködünk. Ugyanakkor a szabályszerűség, a jogszerűség sajnos még önmagukban nem eredményeznek konkrét megfogható projekt eredményeket. Ugyanakkor azzal is gondolom egyetértenek, hogy az adófizetők azt várják tőlünk, hogy az EU pénzét szabályszerűen költsék kell. Mindkettőre figyelemmel kell tehát lennünk, a megfogható eredményességre és a szabályszerűségre, és ezek nem egymással ellentétes szempontok. Ö, tehát mellett, hogy a formális szabályokra hangsúlyt fejezünk, arra is odafigyelünk, hogy eredményesek, célra törőek, a politikai célokkal, kitűzött célokkal összhangban levőek legyenek a programok. Ezt a biztos asszony is elmondta. Ön három dimenziójáról beszél a hibáknak. Amikor megvizsgáljuk, vagy elolvassuk az éves tevékenységi jelentést, tagállami lebontásban látjuk a gondokat, és jól kiolvasható az is ebből a szövegből, hogy milyen típusú hibákat találtunk, és egyébként elég nagy a konvergencia a számvevőszék és a mi elemzésünk között. Ugye a közbeszerzésekkel, a jogosultságokkal van főleg a baj, ami, amit a főigazgató nem tud aláírni, az annak kapcsán mindig ki is mutatjuk, hogy miért nem lehetséges ez. Ön harmadik tengelyként hozza fel a szándékot, igen, a, a szándék tengelyen ugye van a, a szándékos csalás a legnagyobb negatívum felé, és van a tévedésből adódó apró hiba. Ahogy a biztos asszony is mondta, a csalások, a kimutathatóan, tudatosan elcsalt pénzek aránya 0,05 század százaléka az összes hiba százalékon belül a, tehát az egész összegnek. Amikor a mutatókról beszélünk, ott pedig egyértelműen a 2014-20-as időszakban ö, várhatóan sok javulás lesz, már ez most látszik. Például a hivatalos Eurostat adatokra való hivatkozhatóság nagyban növeli majd az adatok megbízhatóságát, ami a teljesítményértékelés alapja. Remélem, hogy minden kérdésre válaszoltam. Vrem doar să vă mulțumesc foarte mult și... Nem szépen, szeretném megköszönni a reflexiókat, és hozzátenni, hogy a magunk részéről minden adat, amelyre eh, bírunk, arra utal, hogy a hibák jó részt eljárásbeli hibák, és abból erednek, hogy nem minden feltételt elegítettek ki a szabályban a felek, de a legtöbb hiba nem kérdőjelzi meg a projektek végső eredményeit és célját. Tehát az autópályák, a hidak megépültek, ám a folyamat során hibák adódtak, és a bizottság ilyenkor visszaköveteli azokat a pénzeszközöket, amelyeket úgy kötöttek el, hogy nem feleltek meg minden szabálynak és feltételnek. Ám azt hozzá kell tegyem, hogy minden hiba ellenére ezek a projektek megvalósultak. Köszönöm a zöldek képviseletében. Parancsoljon, Valdesz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami eddig elhangzott, az nyilvánvalóan hatással lesz a jövőbeli teendőinkre is, meghatározza azokat. Arra lesz szükség, különösen, hogy koncentráljunk ezekre a pontokra a jövőben. Minden, az összes jelentés és audit jelentés a múltbeli jelenségeket tudja mérni, értékelni, és azok az eredmények, amelyekről a jelentések beszámolnak, elmúltbeli teljesítményeket vizsgálják. A jövőre vonatkozóan viszont a következőeket kell szem előtt tartanunk elhangzott, hogy az új pénzügyi időszakban maga a módszertan is ö, úgy koncentrál a költségvetésre, hogy igyekszünk, igyekezünk elkerülni a hibákat, illetve csökkentenünk kell a hibaszadékot, és itt a bizottságra is jelentős szerep hárul. Új gondolkodásmódra van szükség, mely kell, hogy érvényesüljön a tagállamokban is. A tagállamok is hozzá kell igazítsák politikáikat ezekhez. A legalitás, a jogszerűség tekintetében pedig ez nagyon fontos, ám ezen alapok eszközének felhasználása a régiók érdekében úgy kell történjen, hogy maguk a konkrét célok valósuljanak meg, amelyek értelmet adnak ennek. A tagállamok kell, hogy megfelelő indikátorokat alkalmazzanak, amelyek valós adatokat nyújtanak, és a célokra vonatkozó kritériumokat is meg kell határozni, megfelelő módszertanra alapozva az új szabályoknak megfelelően, azon jelentéseknek megfelelően, amelyeket az Európai Számbevőszék végzett, meg a tagállami számbevőszékek elvégeztek. Ez a várható kockázatok figyelembevételével. Ha csak a közbeszéléseket vizsgáljuk, hiszen ez újra és újra megfogalmazódik az európai alapok felhasználásának miképpében, ha a számbevőszék és a bizottság valóban létrehoz egy közbeszerzési ö, osztályt, vagy részleget, akkor egy új vonatkozóan egy új irányelv csomag is elfogadásra került, és ennek alapján iránymutatásokat is lehetne készíteni az európai alapok leghatékonyabb felhasználását segítendő ezzel a céllal, tehát ezt célt figyelembe véve, a módszertani szinten lehetne preventív módon fellépni a módszerek szintjén, hogy a lehető leg alacsonyabb hiba százalékot célozunk meg, és hatékonyan tudjuk felhasználni a pénzeszközöket. Uh, Köszönöm szépen. Természetesen, mint szlovén, ön, mint a szlovén számvevőszék korábbi elnöke, sokkal nagyobb tapasztalatokkal bír -e konkrét munkaterületen, mint, mint jó magam. Szerintem a vita lezárásának jobb módja nem is lehetne, mint hogy jövőre való koncentrációt nevezzük meg célként. Hiszen ez a jelentés célja végső soron, hogy a jövőre vonatkozóan javítsuk tevékenységünket. Üdvözlöm a prevencióra vonatkozó megjegyzéseit. Gyakorlatilag az Európai Bizottság kell, hogy biztosítsa azokat a képzési programokat a helyi és regionális önkormányzatoknak, meg azokat az iránymutatásokat, melyekre támaszkodhatnak a program minden szakaszának végrehajtásában. Én nagyon erősen hiszek, úgymond ezen eszmecserében és a gyakorlatok, legjobb gyakorlatok cserében. Nagyon sok EU tagállamban, amelyek rég, nem olyan régóta EU tagállamok, és kevesebb tudás, kevesebb tapasztalat halmozódott fel, itt nagyon hasznos lehet ez a tapasztalat csere. Ebből a szempontból bátorítanám tehát a best practices a legjobb gyakorlatok ilyen értelemben történő cseréjét. Hazámban, mondjuk Romániában vagy Bulgáriában például. Érdemes vizsgálódni Németországban, Belgiumban, megvizsgálva, hogy ott milyen szín, hogyan hajtják végre a programokat, és ezt lehet mindenféle szinten tájékozódni. A civil szeretek szintjén, a ö, egyetemek, kutatóintézetek terén egy párbeszéd nagyon fontos lehet. Az új tudás nagyon fontos forrás. Ami pedig a közbeszerzési iránymutatásokat illeti, jó lenne, hogy azt most mondja, mondják a DG, a régió főigazgatóságon dolgozó kollégáim, jelezték, hogy működik, van ilyen iránymutatás. Jobban kéne talán reklámozni, vagy forgatni a bizottság, jobban kéne, hogy terjessze ezt. Tehát európai pénzekkel nagyon sok mindent hozunk létre, nem mindig ismeretesek ezek az ennek eredményei. Tehát, mi mondottam, van iránymutatás, közbeszerzésekre vonatkozóan elkészült a bizottságban, fontos volna terjeszteni, hogy használt lássák azok, akik ezzel foglalkoznak. Köszönöm szépen a, a kommentárokat, megjegyzéseket. Megvőgyőzve arról, hogy a következő években jól tudunk tudni együttműködni, annak érdekében, hogy javítsuk a helyzetet, amely, ahogy a számvőszék tisztviselője kifejtette. Just said thank you. Köszönöm szépen, csak ezt akartam még elmondani. Uh, next is the, the, GUE group, Mr. Dion. GUE következik. Köszönöm szépen. Egy formális pontot szeretnék ö, felhozni az új jog, a jogalkotási szakaszban. Szerintem fordítva kell majd először a GUE, aztán a zöldek következnek, erre legyünk figyelemmel majd. Ez egy technikai szabály. Köszönöm szépen a biztos asszony magyarázatát, meg az előkészületeket. Végső soron a nagy kérdések fel a kicsik felé haladva a legfontosabb elem a fejlesztési alapok kérdéskörében az, hogy nagyon, nem csak megtakarítani kell, hanem koncentrálni kell. Gressler asszony tevő is beszélt erről, és arról, hogy a tagállamok a kiadások központú megközelítésben dolgoznak, ott a pénz, el kell költeni, és így próbálják a programokat végrehajtani a tagállamok sörében, a hazám Hollandia is, amely persze nettó befizető az Európai Unió költségvetésében, először pénzt ad, aztán a projektek, programok révén szeretné ezt visszaszerezni, úgymond. De szerintem nem ez a jó módszer, hanem az, amit a biztos asszony mondott, az, hogy európai hozzáadott értéket ragadjunk meg a programokban, koncentráljunk tehát tényleges módon arra, ezekre a elemekre a pénzek kiadásában. És hogyha reméljük, hogy az eredményekkel tudjuk igazolni ezeket az erőfeszítéseket, ahogy a biztos asszony is beszélte, de például, adhatok egy példát, Hollandiában, Észak-Hollandiában, Zélandon egy turisztikai beruházást finanszíroztak, és ez nagyon fontos az ország ezen részén, és ugyanebben az időben ugyanakkor azt mondták, hogy egy milyen nevetséges beruházások történnek, a palacsinta sütödét finanszíroztak, amely egyrészt ugye hasznos volt a turizmus szempontjában, másrészt meg kinevették, nevetségesítették az európai beruházás a sajtóban ezzel. Jól tudom, azt is, hogy az innováció, innováció, innováció az, amely akár a tagállamok együttműködésével a legjobban tudja hasznos tenni az egyik tagállamban történő beruházást a másik tagállam számára. és ez a bizalmat is erősítheti. Aztán említették azt a problémát, hogy a szabályok hogyan kapcsolódnak az európai szintről a tagállami szabályokhoz. Ezzel kapcsolatban el tudok képzelni egy-két megoldást. Ugye tudjuk, hogy a tagállamok nemzeti programokat készítenek, amelyek kicsit precízebben határozott meg, hogy végül is hova menjen a pénz. Ez persze lehet, hogy problémát okozhat a tagállam belüli fejlesztésekben, tehát hogy milyen ösztönzésekből lehet, aztán ösztönzőből lehet programokat készíteni. Hollandiában is voltak ilyen példák. Tehát fontos, hogy egyeztessünk a két szint között, és a bizottság végezheti a legjobban ezt a munkát. Ám az úgymond extra administratív terhek tekintetében nem kéne minden évben újra megbeszélni, hogy hát probléma van ezzel, újra megkonzultálni, hogy túl sok teher van, bürokratikus teher. Tehát minden évben születnek erről adatok, ám az, hogy miből állnak pontosan ezek az extra terhek, és hogyan lehetne tanácsadással bírni, megszervezni, hogy ne legyen több ilyen teher, vagy le lehessen küzdeni ezeket. Tehát pontosabb információra van szükség arról, hogy pontosan a tagállamoknál milyen új terhek jelentkeznek, bürokratikus terhek, ezt a vállalatoktól lehetne, vagy a kedvényzettektől beszerezni ezeket az információkat. És tehát elkerülhető volna így a túlzott administratív terhek kialakulása, és egy konkrét pont rendkívül érdekel Hollandiában is, hogy de kapcsán, hogy a holland audit hatósággal kapcsolatban a jelentésben probléma adódott. Nyilván nem buta fiúk dolgoznak ott, de de olvasható máshol is, Skóciában is adott a probléma, hogy a mintavételek esetén az eredmények eltértek. És láttak is erről választ, nem nehezen olvasható. Hogyan lehetne a clustering módszertanát összeegyeztetni a megbízható hiba százalékok mérésével. Lehet, hogy informálisan lehetne egymástól tájékozódnunk, mert lehet, hogy a holland fél van tévedésben, ám remélem, hogy megoldhatóak volnának ilyen kapcsolatfelvételek révén ezek a mérési problémák. És remélem, hogy ténylegesen megoldódnak ezek a problémák aztán. Thank you, Mr. De Jong. Köszönöm szépen. Biztos asszony. Köszönöm szépen. Teljesen egyetértek az elhangzottakkal, és valóban az új rendelet értelmében az innováció rendkívül fontosságot nyert. Az innováció persze nagyon sok mindent rejt magában, olyan, mint egy ö, nagy gyűjtő fogalom. Lengyelországban, egy elfeledett messzív faluban a rendbe hoztak egy termálturisztikai létesítményt, és azóta virágzóvá vált ez a kis falu. Úgyhogy az innováció sok mindent jelent, de természetesen nem lehet minden régióból szilikonvölgy. Igazából arra van szükség, hogy megtaláljuk azokat az erős pontokat, amelyek az adott régióban jellemzőek. Lehet ez a feta sajt, vagy a palacsinta, a pálinka Magyarországon. Vagy bármi olyan termék, amelyet a világban meg lehet ismertetni, és amely névjegykártyájává válik az adott régiónak. Ami pedig az administratív terheket illeti, önöknek igaza van, vannak olyan szabályok, amelyeket meg kell valósítani, és az új szabályokban ez le is van írva. Ami a holland audíthatóságot illeti, itt egy, audit, egy technikai problémáról van szó, talán a főigazgató erről többet mondhat. Esetleg bilaterális szinten is megbeszélhetjük ezt, vagy pedig írásban is válaszolhatunk. Nézzük akkor a holland problémát. Van itt négy program, és a mintavételt a négy programmal közösen, a négy program közösen végzi. És így igen magas volt a hiba százalék. Aztán amikor megvizsgálták az egyes programokat, azoknak a részleteit, akkor kiderült, hogy igen, csak az egyik programban nagyon magas a hiba százalék, máshol alacsonyabb volt, de statisztikai értelemben ezt csak akkor lehet megtenni, hogyha elég sok ö, mintatranzakcióval rendelkeznek minden egyes programban. Tehát itt a négy programot együtt vizsgálták. Mi ezt megnéztük sokkal részletesebben, és akkor azt mondtuk, hogy esetleg izolálhatunk egy programot, és a többi három programot pedig közösen kezeljük. Tehát ez a magyarázata az elhangzott kérdésnek. Tehát itt most nem akarok részletekbe bocsátkozni, de ez volt a folyamat, tehát először közösen terjesztette be ez a négy program az elbírálását, és aztán külön akarták ezt választani. Ez volt a probléma lényege utolsó az EFDD. De úgy tűnik, hogy nincs itt senki, úgyhogy akkor most új kérdések következhetnek a parlamenti képviselőktől. Ki az, aki még kérdést szeretne feltenni? Prinszki úr következik. Köszönöm szépen. Csak három-négy aprócska kérdés. Biztos asszony. Van itt két parlamenti állásfoglalás, amelyeket az elmúlt Strasburgi időszak alatt fogadtunk el. Az egyik arra vonatkozik, hogy a kohéziós politika megvalósítása nagyon elnyúlik, késik, a másik állásfoglalás pedig a félidős felülvizsgálatára vonatkozik az Európa 2020-as programnak, ami a 8-as pontot illeti az első említett állásfoglalásban. A következőket olvashatjuk. A parlament azt kéri a bizottságtól, hogy miután igen csak késlekedik a politikák megvalósítása, ezért kéri a bizottságtól azt, hogy mondja el, milyen intézkedéseket kíván bevezetni annak érdekében, hogy a műveleti vagy az operatív programok megvalósuljanak a tervezett menetrend szerint. A második, a kilences pont miután az, Euró- az Európai Parlament igencsak aggódik a kifizetésekben tapasztalható késések miatt, ezért sürgeti a bizottságot, hogy minél hamarabb jusson megállapodásra illetve új javaslatokkal éljen 2014 végéig. Ez még a korábbi időszakból visszamaradó késéseknek tudható be. És aztán volt egy harmadik állásfoglalás is, amely pedig arra vonatkozott, hogy milyen hatásai vannak ennek a késésnek. Itt pedig azt olvashatjuk, hogy a bizottság a rendelettel kapcsolatos tárgyalásokkal kapcsolatban meg kell vizsgálja azt, hogy milyen hatásai lehetnek a 2014-2020-ra vonatkozó kohéziós politikának a munkahelyteremtésre, illetve a gazdasági növekedésre, illetve milyen ajánlásokat fogalmaz meg ezzel kapcsolatban. A második említett állásfoglalás, amely 2020-as stratégiára vonatkozik. Nos, ebben a parlament kéri, hogy a strukturális, illetve befektetési alapokat, a kohéziós politikát a 2020 Európa céljainak tudja be, vagy hát e, e felé irányítsa őket, és próbáljuk meg megérteni, hogy mi is a logika ezen állásfoglalások mögött. Ma délután nagyon sokat vitáztunk már arról a kérdésről, hogy mit is teszünk annak érdekében, hogy eredményeket tudjunk felmutatni, hiszen ez a célja végül is a politikáinknak. Munkahelyteremtés, illetve szegénységi szintek csökkentése érdekében. Tehát ugye a fő cél az, hogy a különbségeket csökkentsük. Ezeken a területeken kell tehát eredményeket felmutassunk. És hogyha vég, ezeket a vég eredményeket visszavetítjük egészen a folyamat kezdetéig, a módszertan, illetve a rendelet megszövegezésére, akkor azt a kérdést kell feltennünk magunknak, hogy hogyan tudunk jobban együttműködni, milyen szinergiákat tudunk kialakítani ezen szakbizottság, amelynek ugye a legfontosabb célja pont a csalás elleni harc, valamint a szabálytalanságokkal, tehát ezeknek a megszüntetése, illetve a bizottság között, de az Európai Unió más ügynökségeivel, intézményeivel is együtt kell működnünk. Mert a fő cél az az, hogy az emberek, az adófizetők elégedettek legyenek azzal, hogy hogyan költöttük el adóforintjaikat. Ebben az esetben én azt kell, hogy mondjam, hogy nem szabadna, hogy széttartó irányba tartsanak a pénzügyi menedzsment, illetve a politikai célok, mert a cél az pont a különbségek csökkentése lenne pénzügyi értelemben is. Ezért is kérem, hogy válaszoljon arra a kérdésre, amelyet a parlament feltett önnek. Köszönöm szépen. Tény, hogy nem kéne, hogy a regionális politikát a pártpolitika irányítsa végül is. Ezek a célok közösek. Izgalmas vitánk volt egyébként múlt héten Strasbourgban a Regi Bizottság tagjaival, ahol talán önök közül is néhányan jelen voltak. Arról beszéltünk, hogy az operatív programok miért szenvedtek késedelmet de ott is emlékeztettem önöket, hogy az új jogalkotás csak 7 hónappal később született meg, mint az előző időszakra vonatkozó, és a késődelem ellenére, vagy pont azért már a tagállamokkal ö, korán el kellett kezdeni az eszmeselét, és hát nyilván egy hónapja volt a tagállamoknak, hogy a programokat benyújtsák, ez alatt nem lehetett minőségi programozást kiagyalni. Amikor önök azt kérdezik, hogy az operatív programok miért késlekednek, akkor azt erre, erre mondjam, hogy a tagállamok még be se nyújtották az operatív program igényüket, sőt még a kérdéseinket sem válaszolták meg azokkal kapcsolatban. Tehát hogyan fogadhattuk volna el például a szicíliai programokat, amikor még egyet sem kaptunk meg. Tehát így eh, nagyon nehéz. 40 operatív programot fogadtunk el eddig, 30 nap alatt, amióta ugye posztomon vagyok, most novemberben, és még év végéig reméljük, hogy a 310 operatív program fele felének a terve legalább beérkezik hozzánk, és azokat el is tudjuk bírálni. Tehát ez írtó gyors munkát igényel. Ez a fajta kapkodás nem tesz jót a programok minőségének, És ez persze egy strukturális probléma mi berkeinken belül. Ezt persze nem a regionális politikáért felelős biztos fogja megoldani. Én beszéltem Georgieva biztos társammal is, és megegyeztünk, hogy a kétféle kifizetetlen számla létezik, vagy az, amelyikor későn jött be a, a számla, és a második, ami pedig nem normális, amikor bejött a számla időben, csak éppen nem tudjuk miből kifizetni. Ennek nem szabadna így lennie. A, a parlament és a tanács jó lenne, hogyha rugalmasak lennének most a megújított 2015-ös költségvetési tervvel kapcsolatban, hogy a kifizetések problémáját végre megoldjuk, mert ez engem nagyon aggaszt. Minden évben nő a kifizetetlen számláink összege, és ha a bizottság nem tud a tagállamoknak fizetni, akkor nyilvánvaló, hogy a tagállamok sem tudják a növekedési és munkahelyteremtési programjaikat végrehajtani mert egy bizonyos pénzzel számoltak, amely aztán mégsem megy át hozzájuk. Tehát én egyetértek önökkel, hogy ez súlyos probléma. Most az év végéig ugye 150 körüli operatív programot reméljük, hogy elfogadunk, a parlamenti bizottságokkal pedig bármikor szívesen konzultálunk ezekről. Van-e Kresszlászonynak például kérdése? Egy kicsit most még jobban aggódom, hogy mi lesz itt. Ha a tagállamoknak az a benyomása, hogy velük lehet tárgyalni az európai jog alkalmazásáról, hogy ezt mennyire kell komolyan venni, akkor ez már eleve rossz hír, ez, ez, ez visszaüthet. A 2000-2006-os időszakban végül is az EU lefektette a támogathatósági kritériumokat, aztán ennek 16-17 százalékos volt a reális hiba arány, az eredménye, tehát nincs igazán alternatívája annak, hogy a szabályokat érvényesíteni kell. Ha ezt nem tesszük, akkor jobb, ha bezárjuk a boltot, vagy pedig a, a GDP 10%-a az átlagos kvóta, és ennek állítólag ugye csak a harmadát használják föl. Ezzel az euroszkeptikusok operálhatnak, mert óriási megtakarításokat lehetne elérni. Az európai jog, a hozzáadott érték, az európai célok, amit a számvevőszék is ellenőriz, és megmondja, hogy mivel a baj, ha ez számunkra tárgyalás kérdését képezheti, akkor az európai szint elvesztette az értelmét. Liberászki kolléga, ha itt lenne, azt kérdezni, hogy megnéztem a lengyelországi 2007-es projekteket, Lewandowski kolléga megmutatta nekem Danzigban, hogy hány múzeum, opera újult meg, mint strukturális alapokból, de egyetlen olyan kiadást sem láttunk, ami ami strukturális változás generált volna. Tehát óvatosságra intenék. A tagállamok mindig találnak célt, hogy mire lehet elkölteni a pénzt. Lengyelországban az akkori kormány a legalacsonyabb szinten egyszerűen ö, úgy osztogatta a pénzt, ahogy a helyi politikai vezetésnek tetszett, és ha itt mi a szegénység ellen küzdünk, a növekedésért, a munkahelyteremtésért, akkor tessenek már ezeket a célokat komolyan venni. Én ezt az önvelveregetést én, ha gondolják, beveszem, de ha azt látjuk, hogy évente 40 millió eurót dobunk ki az ablakon, aminek semmilyen növekedési hatása nincs, akkor szerintem nincs okunk vállalunkat veregetni, úgyhogy a strukturális alapok lobbistájának, meg a regionális alapok lobbistájának azt üzenem, hogy, hogy az európai szint nem hagyja magát leépíteni, vagy ha valaki ezt hagyja, akkor vonja le ebből a konzekvenciákat. És ami a hiba arányok karikaturisztikus jellegét eh, jellemzi. Ugyan, miért vallaná be valaki magáról, hogy mennyit hibázott? A számvevőszék van, az arra van, hogy hogy ezt ellenőrizze. Állítólag a, a számövőszék szúrópróbák alapján becsli meg a hiba arányt. De szerintünk, szerintem a kockázatelemzést elemzést hosszú távú kontextusba kéne helyezni, és strukturális számításra lenne szükség, nem pillanatfelvételekre. Itt érdekel engem a metodika is. Nagyon sok anyagot kaptam én. Itt bevallom, hogy bár szolgálmas vagyok, és mindent el fogok olvasni, Défa úr pontosan tudja, munkatársa, gyakorlatilag szomszédom, hogy, hogy, hogy mindent el fogok olvasni, de érdekelne, hogy a pénzügyi eszközöknek a listáját megkaphatnánk-e. Állítólag 976 ilyen eszköz van. És a 2007-13-as időszakban ezeknek a bevetéséről, használról szeretnék részleteket tudni. Gájer úr azval együtt már a számvevőszékkel egyeztetünk már, és a, ez elszámoltatási kötelezettségnek ugye részét képezi az archívak, archívakba való betekintés joga, és nekem megvannak a 2004-es anyagaim is, sőt 1981-es anyagaim is vannak, és tudják, hogy miért tapasztalatom? Hogy 1981-ben is a kohéziós alapok ö, ö, hozzáadott értékéről vitatkoztunk. Utolsó kérdés volt. Először talán a számbevőszék válaszolna, ami Gressler asszony kérdésére meg zárószóval élne, ha akar. Még egy dolog, mondjuk Gressler asszony. A 22-es kérdés. A mintavétel technikai kérdését illette az 5.6-ra utólagosan írásban adhatna választ. Ez egy technikai kérdés volt, talán erre így lehetne válaszolni. Jó, akkor válaszoljon néhány kérdésre, Gressler asszony kérdésére, meg zárszóval éhet. Aztán a biztos asszony a szó, kérem tegye ugyanezt, válaszoljon Gressler asszony kérdésére, meg szóval éljem, ha kíván. Mielőtt megadom a szót a technikai kérdésekre vonatkozóan Gressler kérdéseire, a vonatkozó igazgatónak, aki a struktúrás és kohéziós politikák végrehajtását vizsgálja, hadd éljek zárszóval. Méghozzá azon kérdést illetően, amit az éves jelentés megbeszélésekor is elmondtunk. A fő üzenetünk az volt, hogy három aspektusa van az éves jelentésnek. Az egyik nagyon fontos méghozzá az, hogy a pénz kiadását teljesítményhez kell igazítani, eredményekhez. Azt szeretnénk látni a következő auditban, ebben a nagyon font, ezt a nagyon fontos aspektust szeretnénk megjelenteni az Európai Uniós pénzek elköltésével kapcsolatban. Most meg aztán megadom a szót, de előtte még megköszönöm az együttműködést a szakbizottsággal, ahogy Gressler asszony is említette, itt Brüsszelben van az őszi szemináriumunk minden évben a teljes testület részéről, mindig itt vagyunk, és a reggeli ülésen rendelkezésre állunk a képviselőknek. És aztán most a szakmai kérdésekre meg majd kollégáim válaszolnak. Very much. Um, I, I will try to... Köszönöm. Hogy vajon, ha a kötelező elem hiányzik, akkor vizsgáljuk a szemszerűséget, Nem. Ilyenkor meg, meglátásokat sem fogalmazunk meg, hanem a hatósággal közöljük, de ez nem része a, sem a gyakoriságnak, sem a hiba százaléknak. A hiba százaléka kapcsolatban tény az, hogy a szerződések szerint a mi kötelességünk az, hogy értékelést végezzünk az éves kiadások vonatkozásában, tehát a hiba százalék nem más, mint ezen éves értékelés megjelenítése. Ugyanakkor az évről évre látható, hogy a, egyfajta trend megrajzolható évről évre a jelentéseinkből, és ennek alapján kérte, hogy a 2007-13-as, mondta azt, hogy 2013-as időszakban úgy tűnik ez a tendencia csökken az előző időszakról szeretve, hogy a bizottság is elmondta a pénzügyi korrekciók figyelmevételének különbsége más és más a kés intézménynél, ez tükröződik a sziba százalékban, nem 2013-ban ennek alapján, amennyire emlékszem, minden pénzügyi korrekciót figyelembe vettünk, kategorizálva őket a, a teljes ért becslésünkben. Aztán a holland eset, az 5.6-os Box DEFA főigazgató nagyon pontosan leírta azt a különbséget, amely fennáll a nézetek között, mivel szerintünk közös, a négy operatív programok közös mintát határozott meg, az előírás nem lehetett ezeket a később felosztani, e mintákat egyes paraméterek alapján. Tehát a holland adíthatóságnak is azt kellett azt a mintavételi formát kellett volna alkalmazni, amelyet így nagyobb keretben meghatároztuk. Persze a nemzeti és regionális hatóság feladata a mintavétel a saját audit stratégiának megfelelően. De erről egy teljes írásos magyarázat elélünk majd utólag. Köszönöm, biztos asszony, a ha a kérdések az utolsó kérdéskörre válaszolna, illetve zárszóval elne. Köszönöm szépen! Köszönöm. Azt szeretném elmondani Gessler asszonynak, hogy, hogy garantálhatom, itt a deszmecsere végén, hogy nagyon komolyan veszem ezt a vitát. És ha a tagállamokkal való tárgyalásról beszélek, az nem azt jelenti, hogy a tagállamok igyekeznek győzködni bennünket a saját érdekeik alapján, Persze van egyfajta nyomásatunk, hogy gyorsan fogadjuk el a beterjesztéseket, ám ez nem készte bennünket elhamarkodó döntésekre. Meg kell ismerjük egymást, számunkra az átláthatóság rendkívül fontos, a legfontosabb, és az európai értékek mentén haladunk. Úgy gondolom, hogy a programok értékelésekor egy sor kérdés vizsgálnunk kell azt, hogy hány munkahelyet teremtünk, hogy járunk hozzá a gazdasági növekedéshez, mennyire lépünk fel a szegénység ellen. Ezeket a kérdéseket kell legfőképpen vizsgálni, amikor a programokat értékelünk. Az önök bizottsága, természetesen a bizottsága egy, egy, egy szakmai testület, ám a jogosultságú kritériumokról nem lehet egyezkedni, tárgyalni. mi mondták, hogy javult a helyzet, az új szabályozás, hogy javult a szabályozás 2007-13 között, 2006-ban a hiba százalék majdnem 20 százalékot ért, azt verdeste. És a bizottság nem tudta maga részéről felfüggeszteni a kifizetéseket, ez volt ennek az oka. És függetlenül, hogy melyik tagállam, legyen az Hollandia, Bulgária vagy Románia, ha vagy akár Németország, ha gondok adódnak, akkor világos, hogy be kell, föl kell függeszteni a kifizetést, amíg nem rendeződik a helyzet, nem orvosolják a problémákat, és a, mert hogy minőségi programokat kell működtetni, és ez, ez a hírnevünk kis múlik ezen, azon, hogy használjuk fel a közpénzeket. Ezt akartam elmondani, ezt asszony, hogy ezeket az értékeket semmiképp sem áldozzuk be Független attól, milyen nyomás alá helyeznek bennünket, vagy, vagy milyen, hogy folynak a tárgyalások a tagállamokkal. Mi a tagállamok partnerei vagyunk, és nem engedünk a nyomásnak. Köszönöm, hogy meghallgattak. Hazzárjam én is. köszönöm a kérdéseket, köszönöm a számbevőszék munkatársai, hogy eljöttek, és köszönöm a válaszok minőségét is. Kicsit megkönnyítették a képviselők életét ezzel, meg a munkánkat. Ez az első ilyen forduló, bizonyal folytatjuk ezt a hagyományt. Köszönöm, eljöttek, köszönöm a válaszokat. Ja, dafür sind wir auch schon am Ende. Ja, az ülés végén vagyunk, a következő pontot elhalasztjuk, mert Deutsch kollega nem jutott el Brüsszelbe. Tehát még egyszer mindenkinek kellemes estét kívánok, jó hazautat, a következő ülésünk jövő csütörtökön lesz, Mimica biztos meghallgatásával.